Nos, biztos jelölt úr, ezzel lezártuk a kérdések sorát. Ön részletező és pontos válaszokat adott, most pedig, hogyha kéri, akkor még további öt percben egy záró nyilatkozatot tehet. Nem kell öt percen keresztül beszélnie, de max. öt percig beszélhet, parancsoljon. Επειδή πιστεύω ότι υπάρχει σε όλους μας μια κούραση, μια κόπωση μετά από úgy gondolom, hogy mindannyian már egy kicsit kimerültek vagyunk három óra után, ez szinte természetes emberi dolog, úgyhogy én nem is fogom túl sok mindennel terhelni önöket. Néhány emberi szót szeretnék ejteni még néhány kérdésről, hiszen ahogyan elhangzott, nagyon nyílt és nagyon őszinte eszmecserét folytattunk. Hogyha önök felhatalmaznak engem ezzel a megbizatással. Ez lesz az együttműködésünk alapja, vagyis az egyenes beszéd. Olyan kihívásokkal kell szembenéznünk, amelyek megkövetelik ezt az egyenességet. Professzor úr is erről beszélt. Számomra a szolgálat a szenvedély. Ezt fogom megpróbálni, minden erőmmel szolgálni ezt az ügyet. Én egyébként eh, parlamenti vénával rendelkezem. A májusi választások eh, nyomán úgy gondolom, eh, emelkedett a bizottság és a parlament presztízse az állampolgárok szemében. Annak ellenére, hogy én is eh, kimerültnek érzem magam, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ez a demokratikus eljárás nagyon értékes hozzájárulás a politika demokratizálódása irányában. És az az üzenet az állampolgárok felé, hogy a politikusok eh, nem csak azért vannak itt, hogy kellemes szavakat cseréljenek egymással és bókoljanak egymásnak, hanem valódi politikai párbeszéd zajlik közöttünk. Nem azt akarom mondani, hogy nem értettem egyet néhány észrevételükkel, csak azt mondom, hogy van bennünk bátorsága a vitára, megpróbáljuk megtalálni a megoldást és erre van ahhoz szükség, hogy az Európába vetett bizalmat helyreállítsuk. Ezért mindent meg fogunk tenni. Végül pedig nagyon sokat tanultam ebből a vitából is, hiszen sok tanulni valóban van még. Szorenszen úr és csapata, a főigazgatóság beli kollégáim nagyon jól tájékoztattak a legkülönbözőbb kérdésekről. Gyakorlatilag két hétig nem is aludtunk, de az általános tájékozódás után most a részletek megismerése következik. Hogyha jóvá hagyják jelöltségemet, együtt fogunk dolgozni, és ebben az együttműködésben megpróbáljuk végrehajtani elképzeléseinket hogy büszkék lehessünk európaiságunkra, és továbbra is Európa legyen a, lez, a legnagyobb adományozó a világon. Well, thank you very much, Mr. Trianidis, for... Nagyon köszönöm, Trianidis úr. Köszönöm a végső hozzászólását. Most tényleg megérdemli a pihenést. A szabályok értelmében a koordinátorok és az elnök itt most ö, zárt ülést tart, úgyhogy kérem azokat, akik nem vesznek részt ezen az ülésen, nagyon gyorsan távozzanak a teremből. Ö, mi pedig meg fogjuk ö, e, ö, vizsgálni az elnökök értekezetéhez küldendő leveleket, mert ők fogják eldönteni, hogy mikor zárják le a plenárist, és döntenek az egész kollégiumról. Köszönöm, hogy ma este itt voltak, köszönet a tolmácsoknak, köszönöm a türelmüket, mert egy kicsit túl mentünk a rendelkezésünkre álló időkereteken.